Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kérem a kollégákat, foglaljanak helyet.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 Kedves kollégák! Az Európai Parlamenti képviselők választásáról szóló ö, joganyag alapján ezennel megnyitom az új Európai Parlament első plenáris ülését. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten. Kedves kollégák, kérem Önöket, hogy amíg meghallgatjuk az európai himnuszt, addig álljanak föl. Liebe... Kedves kollégák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket az új Európai Parlament megalakuló ülésén. Gratulálok minden újraválasztott kollégának, és gratulálok azoknak, akik először foglalnak helyet körünkben. A 736 képviselő felénél mint egy keves, kics, kicsivel kevesebb új képviselőnk, felénél kevesebb új képviselőnk van, és a képviselők több mint 30%-a nő, soha nem volt még ilyen magas a hölgy kollégák aránya. ...170 millió választó vett részt a választásokon, és azzal a célral tette ezt, hogy az új kontinenst újra egyesítsük, az újraegyesítést megerősítsük. Az Európai Unió értékeken alapul, a szabadság, a demokrácia, a béke elvein, ezek cselekvésünknek, fellépésünknek alapelvei. Szolidaritás köt minket össze kérem a kollégákat arra, hogy a jövőben is mindig méltósággal nyilvánuljanak meg, és az ellenkező ellentétes véleményeket, képviselőket is becsüljék meg. Csak az ilyen összetartás segítheti a parlament sikeres működését. Emlékeztetem önöket arra, hogy a leköszönő elnöknek más feladata a mai napon nem lehet, mint az új elnök megválasztatása. Semmilyen más napirendi pont nem is javasolható.